nyilatkozata a Myanmar, Myanmari helyzetről, most ugyanakkor az alelnök nevében Nikola Schmidt miniszternek adom meg a szót, aki Mogherini asszonyt képviseli, egyben több kalapot viseli Strasbourgban. Megadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. President, uh... Elnök úr, november 8-án Myanmarban történelmi változások történtek. 91 politikai párt indult, 6000 jelölt volt, több mint 6000 jelölt. Változásra szavaztak az emberek, kifejezték az akaratukat, hogy szabad, új, demokratikus Myanmarban szeretnének élni. Aung San Suu Kyi Nemzeti Demokrácia Ligájának adtak nagy többséget mindkét parlamenti házban, azzal a célral, hogy kiterjesszék a demokratikus átalakulást. Az Európai Unió a támogatók között is élen járt, és nagyon örülünk annak is, hogy az Európai Parlament is nagyon komoly szerepet játszott ebben a demokratikus folyamatban. November 16-án a főképviselő felhívta Ancsán Csucsit, először is azért, hogy gratuláljon neki a győzelméhez, és ő pedig rámutatott a 150 tagú Alexander Graf Lambsdorff által vezetett EU e, megfigyelő delegáció fontos szerepére. Én magam is megragadom az alkalmat, hogy e, Lambsdorff grófnak megköszönjem a fő megfigyelői munkát. Myanmar demokratizálódási folyamata azonban még nem ért véget. A, a Rohingya és más etnikai kisebbségek jogfosztottsága továbbra is aggodalomra adott, e, ad okot a rohingyák nem szavazhattak és nem indulhattak jelöltként sem. A muzulmán jelölteket egyik nagy párt sem indított, leginkább azért, mert meghajoltak a radikális buddhista szerzetesek akarata előtt. Egyes eh, kisebbségi területeken meg se tartották a választásokat. Az előzetes jelentés azt eh, mondja, hogy további alkotmányos pozitív döntésekre van szükség ahhoz, hogy a jövőben tisztességes választásokat lehessen tartani. Aung San Suu Kyi a vezetője a legnagyobb pártnak, ugyanakkor elnök nem lehet egy alkotmányos rendelkezés miatt. A hadsereg bírja a parlamenti helyek 25%-át, és három főminiszter a hadsereget fogja képviselni. További párbeszédre van szükség nemzeti egységre és kibékülésre. A kihívások ellenére úgy gondoljuk, hogy egy mérföldkő volt ez a választás, nagy lehetőséget nyújt a demokrácia megerősítésére. A következő kritikus szakasz az új elnök megválasztása az 2016. februárjában, illetve 2016 márciusáig a kormány megalakulása. Noha Aung San Suu Kyi még nem ismertette új kormányának prioritásait. Biztos vagyunk, biztosak vagyunk abban, hogy a demokrácia, az emberi jogok és a gazdaságfejlesztés lesznek a főbb célkütűzések. Ebben Myanmar számíthat a mi eh, támogatásunkra, és konstruktívan párbeszédet fogunk folytatni a fennmaradt problémákkal kapcsolatban is. Van a Rohingya kisebbség jogfosztottsága, illetve állampolgárságtól való megfosztása. Aggódunk a buddhista radikalizáció miatt, amely egy bizonyos vallásvédelmi törvényekben mutatkozik meg. Ezek viszont szemben állnak Myanmar emberi jogi nemzetközi kötelezettségeivel. Az EU és Myanmar kapcsolatai sokat fejlődtek 2011 óta a szankciókat a fegyverembargó kivételével 2012-ben felfüggesztették, és 2013-ban megszüntették. Az Everything But Arms eh, és a kereskedelmi preferenciák 2013 óta élnek. Az EU és Myanmar egy task force-ot eh, alakított 2013-ban, eh, Eh, az EU és eh, Myanmar az emberi jogok területén is együttműködik. Két eh, fordulója volt a párbeszédnek eddig. Az EU részéről az emberi jogi képviselő vett ezen részt. A demokrácia támogató a demokrát támogató projektjeinkben Myanmar szintén vezető szerepet játszik. A, az béketárgyalások folyamán eh, mutatott szerepünk miatt 2015. októberében minket is meghívtak eh, tanuként a béke megállapodás aláírására. Egy pénzalap is létesül a megállapodás végrehajtása érdekében. Az EU és Myanmar egy berőházas védelmi megállapodást is tárgyalnak, valamint egy munkajogi eh, megállapodás is körvonalazódik. Az EU Myanmar átmenetét átfogó mértékbe, átfogó módon próbálja e, segíteni. A külügyi tanácsban 2013. júliusában fogadták el egy cselekvési tervet, ez a tanácsi következtetésekben is szerepelt, e, demokrácia, kereskedelem, e, béke, és a Myanmar újra becsatornázása a nemzetközi közösségbe. Ezek a célkitűzések azóta is változatlanok. A bilaterális együttműködési programunk a több éves indikatív Myanmar program keretében, amely 2014-től 2020-ig tart, 683 millió eurót ölel fel, és ebben számos támogatási forma van, számos területen ez azt jelenti, hogy az Európai Unió humanitárius segítségnyújtást is nagy mértékben nyújt a kiszolgáltatott kisebbségeknek ideértve a belső menekülteket, illetve az állampolgárságuktól megfosztottakat. A, az EU továbbra is elkötelezett azért, hogy amellett, hogy támogassa az ország demokratizálását. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy már átalakítását sikerre vigyük. Köszönöm a figyelmüket. Thank you very much, minister. Köszönöm szépen, miniszter úr. Most pedig a frakciók nevében szólalnak fel. Először Adak képviselő a néppárt nevében kettő percben. Herr Talman. Köszönöm szépen, elnök úr. Közösen hat további parlamenti képviselővel és kollégával én is a választási megfigyelő misszióban voltam. Nos, a benyomásunk pozitív volt. Ez mind a végrehajtásra vonatkozik, a szavazat leadások és a szavazat számlálás minőségére. Kiváló volt, nem volt komoly szabálytalanság, amiről be lehetett volna számolni. A választási részvétel is mintegy 80%-os. A választásokat követően a kormány nyertesnek nevezte ki magát, és a, az ellenzék elismerte. Most az új kormány alakításról van szó. Elnök úr, nagyon fontos ennek tükrében, hogy a miamári választásokat összpolitikai kontextusában lássuk. A végrehajtás és a politikai előrelépés ellenére sem nevezhető, hogy az ország demokratikus lenne. Az alkotmány olyan részeket tartalmaz még mindig, amelyek problematikusak, például a katonai hatalom Myanmarban, a parlamenti eh, helyek egy negyedét kapják. Auzan Sushi egy másik eh, alkotmányos rendelkezés miatt eh, nem lehet elnök, valódi elnök. Emellett a politikai bebörtönzöttek száma, a kisebbségek és különböző muzulmán csoportok elleni diszkrimináció is súlyos jogsértés. Az új parlament tehát óriási feladatokkal kell, hogy megbírkozzon. A politikai vezetés és a elkötelezte magát hajlandó a megbékélésre, igyekeznek ezen az úton menni, de ehhez az Európai Unió támogatása is kell. Az SND nevében Gomes asszony kap szót két percben. Líder da missão de observação do Parlamento Europeu, tive conjuntamente com outros... Elnök úr, én is a delegáció része voltam, amely a Myanmari választásokon ott volt, szeretnék köszönetet mondani, hiszen nagyon jó volt az együttműködés. 50 év után, katonai, 50 év katonai diktatúrát követően és 7 év fegyveres konfliktusokat követően rendkívül elfogadhatóak voltak a nemzetközi normáknak megfelelően a választások. A katonaság továbbra is a parlamenti helyek egynegyedét azonban megkapja, és az is igaz, hogy kétséges a, sek voltak a válbizottság függ, válbizottságok függetlenségei. Úgy tűnik, hogy a választói jegyzék is, mintha manipulált lett volna. Több millió választó, különösen az etnikai kisebbségek nem kerültek regisztrálásra, de mégis az előrelépéseket is látni kell. Különösen azt, hogy a hadsereg pártja elfogadta, hogy legyőzték őket, a hajlandók részt venni az átmenetben. Az NLD pártját elismerték. Demokratikus párbeszédet és békét akart. A addig, amíg tisztek vannak hatalman, addig ez nem lesz egyszerű. A hatóságok rendelkeznek a, a természeti kincsek felett, a muzulmánokat nem engedik választani, vagy nem választhatók. Kiéleződik a helyzet, hiszen ultranacionalisták és rasszisták is súlyosbítják a a körülményeket. Óriási feladat most a rasszizmus és a diszkrimináció ellen fellépni ezen kisebbségek védelme értekében. Nagy feladat befogadóbb társadalmat kiépíteni. Az Európai Uniónak stratégiai érdeke, hogy a demokratizációs folyamatot kövesse, a béke folyamatot erősítse, és mindenelőtt a, a civil társadalmat támogassa, a politikai pártokat, hiszen mi is azt akarjunk, hogy megfelelő alkotmány szerint működjenek. Az ECR nevében pedig Tenok képviselő másfél percben kap szót. Elnök úr, az NLD győzelme Burma, Myanmarban egy történelmi mérföldkő, de ugyanakkor az USDP békés fellépését és a katonai hunta békés támogatását kell üdvözölnünk. Nehéz átalakulás előtt áll Burma, Myanmar és az Európai Unió hivatalának képviseletének minden segítséget meg kell adni. A Nemzeti Biztonsági Tanács még mindig a katonaság vezetése alatt van, ráadásul a katonák 25%-os képviseletet kapnak. Erre Aung San Suu Kyi ugyanakkor nem válhat elnökké, hiszen egy brit állampolgár özvegye, és ez aláaknázza a tekintélyét. Ugyanakkor a rohingákkal való bánásmód igen aggasztó, a rohingák nem kapták meg a legutolsó választások során a választójogot, mondván, hogy nem tudják bizonyítani az állampolgárságokat. Ráadásul Aung San Suu Kyi nem nyilvánult meg ebben a kérdésben, úgy tűnik, hogy pártja a rohingák ellenében akarja képíteni a többségét, ahelyett, hogy a demokrácia hosszú utál milyen már előtt, de ennek ellenére talán jó példája lesz ez az ország annak, hogy érdemes és át lehet állni a pluralista demokráciára, de ez nem napok, hetek, hónapok, hanem évek, évtizedek munkája lesz. Fontos, hogy milyen már sikeres legyen. Köszönöm. Az ALDE nevében Lambsdorff Alelnök úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tanácselnök úr, köszönöm a baráti szavakat. A misszió egészének dicséreteként értékelem és továbbadom. A megbizatásom a zárójelentés átadásáig tart, ezért én most nem semleges voltomban kell, hogy szóljak. Egy dolog azonban, akár így, akár hogy biztos történelmi jelentésű választások voltak, akinek van politikai érzéke, az látta, micsoda remények voltak eh, ehhez kapcsolva. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az Európai Unió konstruktívan hozzá tudott járulni előzetesen is. Különösen örömteli két dolog volt. Az egyik, hogy szinte semmiféle választással kapcsolatos erőszak nem volt. Sem előtte, sem utólag nem volt ez probléma. A második, nagyon sok olyan probléma, amelyel számoltak a választásokat előtt, a választás napján nem jelentek meg. A legnagyobb probléma, a legnagyobb félelem a jegyzékekre vonatkozott, az embereket általában azonban viszont lehetett találni a listán. Ez az eredmény Charles Tannock épp most egy nagyon érdekes alkotmányos helyzetre utalt, amelyet az előzetes nyilatkozatban is már megtárgyaltunk. Nos, ez az eredmény az országot egy nagyon különleges átmeneti időszakra hozza. Azt szeretném, hogyha az Európai Unió intézményei ebben e, részt venne, elkötelezetten segíteni az országot. Egy dolgot meg kell, hogy mondjak, nagyon gyakran kritizálják azt, hogy a különböző európai intézmények együttműködésében zöggenők vannak. A főmegfigyelő, a delegáció, az argentini állandó jelentőként az utat nyomon kíséri a demokrácián. Kiváló munkát végeztek, és kiválóan együttműködtek a bizottsággal és a külpolitikai eszközzel, és különösen kiválóan együttműködtek a delegációval, és nagyon jó üzenet ez. Szerencsére. Tehát jó példa arra, hogy a jó együttműködés az európai intézmények között segít. Reméljük, hogy az európaiak segítségével az ország megfelelő irányba halad. Köszönöm. Köszönöm szépen. A zöldek nevében Sargentini asszonynak adom meg a szót másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. A kritikát jelentős mértékben megfogalmazták a kollégák. Igaz, az emberek különbözőképpen értékelhetik. Ezt Tánok kollega elemzésével kapcsolatban, Szuki asszony megválasztásával kapcsolatban valóban én is elfogadhatónak tartom a kisebbségek kérdése, helyzetek kérdések, de mégis hihetetlenül jól koordinált és szervezett választás volt. Elsősorban azokat a fiatal nőket kell, hogy kiemeljek, akik, akik dolgoztak minden nap le, a választási irodákban, hogyha minden nap le lenne választás, akkor nyilvánvalóan ez a, a helyzetük megváltozna, elfogadna őket a, katona is, a katonaság is. De ez nagyon jó kezdet egy parlamenti demokrácia útjának elején. Persze hosszú ez az út a, a hadseregnek, még nem volt ideje arra, hogy az alaptörvénynek olyan formát adjon, amely valóban igazi demokráciát jelenthetne. Ez egy olyan folyamat, amelyben mi a francia e, az Európai Parlamentként a szemünket rajta kell, hogy tartsuk. Milyen már egy olyan ország, ahol a parlamenti demokrácia kiépítésében segíteni akarunk. Az én feladatom önökkel együtt azt, hogy ezt formába öntsük. Ez a parlament ahol a parlamenti képviselők nem frakcióként, hanem ABC sorrendben ülnek, és hogyha ez így van, akkor a parlamentáris demokrácia a többpárt rendszerrel eh, még előrébb van. Köszönöm szépen. Honorevole Bettini per due minuti. Bettini képviselő két percben. Köszönöm szépen, elnök úr az a megtiszteltetésért, hogy megfigyelő misszió tagjaként vehettem részt a burmai öm, misszión Gomes asszony vezette ezt a missziót. Burmában a demokrácia és Aung San Suu Kyi pártja győzött, ugyanakkor a katonaság még mindig 25%-át kapta meg a mandátumoknak, és három minisztériumot, a védelem a, a, és a két másik minisztérium vezetése az övék mindenkit elragadott a demokratikus győzelem lelkesüdése, de ugyanakkor nagy nehézségek előtt áll az ország, békés átmenetre van szükség, bátor a lakosság, amely biztos vagyok benne, hogy élni tud majd ezzel a történelmi lehetőséggel. De vigyázat, vigyázat! Bár a helyzet nehezen visszafordítható, de ennek ellenére még mindig átalakulást él meg Burma. Óvatosnak kell lenni, főleg az eredmények hivatalos kihirdetése kapcsán, hiszen úgy gondolom, hogy hosszú időt vesz majd igénybe, bár remélem, hogy nem egy évtizedet, amíg megerősödik az új rendszer, és Azt is látni kell, hogy az átalakulás garanciája mégis Aung San Suu Kyi személye, aki um, példátlan szenvedés után vállalhatta ezt a fontos pozíciót. Ugyanakkor a hadsereg által vezetett rezsim nem akarta feladni a hatalmat hosszú időn keresztül. Problémát jelent a kisebbségek kezelése, meglátogattunk menekült központokat, és problémát jelentenek a természeti csapások is. Birmának olyan országgá kell válni, amely tiszteletben tartja a demokratikus jogokat, és amely jó irányba alakul át. Köszönöm. Görling képviselő egy percben. Köszönöm, elnök úr. Ansan Suu Kyi választási sikere ünneplésre adokolt. 77%-át kapta meg a képviselői helyeknek változás előtt állhat már. Komoly kívások vannak azonban. Az etnikai kisebbségek sanyarú sorsán javítani kell, és noha a hadsereg azt ígéri, hogy tiszteletben tartja a választások eredményét. A legnagyobb kihívás a stabilitás fenntartása és a gyümölcsöző jövő kialakítása. Az EU támogató szerepet kell, hogy betöltsön a változásokban. Ezt az ígéretes fejleményt arra kell felhasználnunk, hogy erősítsük a Myanmari demokráciát, és jobb kapcsolatokat alakítsunk ki az ASEAN államokkal az odairányuló támogatásokat segíteni kell. Az ASEAN delegáció tagjaként Aung San Suu Kyi-val néhány évvel ezelőtt találkoztam az otthonában, az egyik legszebb emlékem képviselőként. Én éppen ezért személyesen is eh, gratulálok neki ehhez a csodálatos eredményhez. Köszönöm. Bostináró, per un minuto e Bostináró képviselő másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Azzal szeretném kezdeni, hogy eh, a, a hétfői bánya katasztrófa áldozataival, családjaival mély együttérzésemről tegyek Milyen Myanmar óriási átalakulás folyamatában van. Örülünk annak, hogy a választások simán mentek, de még inkább ki kell hangsúlyozni, hogy az emberek világosan elmondták, hogy a demokrácia mellette vannak. A hivatalos eredmények azt mutatják, hogy az emberek a békés, demokratikus átalakulás ügye mellett szálltak síkra. Aung San Suu Kyi béke Nobel-díjas és Szaharov díjas is. De ne ringassuk magunkat illúziókban, a választások jó kiinduló pontját adják az átalakulásnak, de az átalakulás útja hosszú. Mint tudjuk, a katonaság a mandátumok 25%-át megőrzi, Aung San Suu Kyi-ból nem lehet elnök, és egy-két miniszteri pozíciót is a katonaság kap. Ezért az a fontos, hogy mindenki tiszteletben tartsa a választási eredményeket, és ezután létrejöjjön a nemzeti megbékélés folyamata katonaság elismerte a választás eredményeit, de most az a feladat, hogy a reformokért dolgozom mindenki, és Európának minden segítséget meg kell adni Myanmarnak. Köszönöm. Köszönöm, Nina Gill, másfél percben parancsoljon. Köszönöm szépen, nagyon fontos mérföldkövet értünk el Myanmarban, és ezt az EU választási megfigyelő missziótól is hallottam. Gratulálunk Szucsi asszonynak, az NLD-nek, amikik a, a helyek kétharmadát nyerték. De ahogy elmondták a kollégák, és nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy sokan vannak, akik nem szavazhattak, mert vallásos, vallási és etnikai alapon volt a választási jegyzékbe való felvétel, ami nem felel meg a demokratikus rendszerekhez való csatlakozásnak. Azt is hallottuk, hogy 150 embert töltek meg egy bánya mellett. A katonaság, a, katonazil, a militarizálódás a leg nyilvánvalóbb oka annak, hogy konfliktusok adódnak. Az olyan, mint Kelet-Kongóban például azt mutatja, hogy nem lehet béke addig, amíg a katonaság és a vállalat köz, vállalatok az üzleti élet közötti kapcsolatot meg nem törjük. Milyen már átláthatósági kezdeményezést aláírt, amely csak az első lépés, a végrehajtás a fontos. Az EU-nak támogatást kell nyújtani az új vezetésnek hogy pozitív, dinamikus indoázsiai térség kialakulásához járhatnak hozzá. Az emberi jogi kérdések a térségben a közelmúltban igen sokat változtak. Üdvözlöm az újraindított tárgyalásokat, és azt kérem a bizottságtól, ha lenne itt képviselője, vagy a főképviselőt, hogy reflektáljanak majd arra, hogy milyen lehetőség van arra, hogy részt, részt vegyünk, ösztönzőket adjunk a változáshoz, a lehető legnagyobb koordinációt biztosítva a különböző eh, lehetőségek, eszközök között, eh, hogy ne ássák alá az emberi jogokat és demokráciát. Most pedig a spontán felszólalások körét kezdjük meg. Először Kukán úr kap szót. Tessék, parancsoljon. Thank you very much. I would also like to Köszönöm szépen. a kapcsolatban eh, a vá- a választásokról szeretnék én is eh, szólni. Az állampolgárok eh, hakaratuknak adtak hangot, a demokrácia felé nemzeti vezetést akarnak. A döntő kérdés azonban az, hogy mi lesz most. A folyamat az országot közelebb hozta a demokráciához, de még mindig nagyon sokat kell tenni. Szeretném hinni, hogy az, NLA, eh, az NLP képes lesz arra, hogy a Myanmarban ezt a folyamatot elindítsa. Ugyanakkor a nemzeti megbékélés és a befogadás nagyon fontos eh, élen járó cél kell, eh, kell, hogy legyen Szánszusi asszonynak, óriási kihívás lesz ez. Az Európai Unióban ez az átmenet már jelentős tapasztalata rendelkezik, ezért készek vagyunk arra, hogy segítsünk ezen az úton a Myanmariaknak. Kérem, hogy a főképviselő a választásokat követően is kövesse nyomon a helyzetet, hogy támogathassuk az országot. Köszönöm. Fala. Eh, thank you very much indeed, eh, Mr. Minister. Um, Tora Köszönöm, miniszter úr. Eh, Nocsesz Marias kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. November elején a katonaság és a hunta 25 éves uralom után kikerült a hatalomról. A választásokon jelentősen arányban vett részt a lakosság, és meggyőző többséggel megválasztották Ansusi asszonyt. A kihívások azonban továbbra is jelentősek. Először is a hadsereget nem szabad, hogy 25 eh, parlamenti képviselői helyet kapjon, nem szabad a cenzúrát fenntartani, a kényszermunkát, az emberi jogok sértését és a rasszizmust eh, be kell szüntetni. Az új demokratikus kormányt támogatnunk kell, de ennek a kormánynak biztosítani kell azt, hogy az etnikai és vallási kisebbségek védelmet élvezzenek, például a rihodinkák. A diszkriminációt nem szabad folytatni semmilyen csoport ellen. Köszönöm. E, Most pedig Kastáldó képviselő kapszót parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. A Myanmari választások jelentős mérföldkövet jelentenek az ország történetében, elindult a demokrácia, és meg szeretném köszönni azoknak a kollégáknak, akik az Európai Parlament nevében Myanmarban jártak a munkájukat. Myanmar nagyon nehéz kihívások előtt áll. Egyrészt csökkenteni kell lépésről lépésre a katonák befolyását, akik sajnos még 25%-át birtokolják a, mandat, a mandátumoknak, de a Myanmar költségvetésének nagyon kis részét fordítják a szociális vagy az oktatási célokra. Fontos tehát, hogy a korrupció ellen fellépjenek. A rohingák diszkriminációját megszüntessék, hiszen ez az egyik leginkább üldözött nép. Aung San Suu Kyi hiteles személy, reméljük azt, hogy Myanmarból nem lesz börtön, hiszen Aung San Suu Kyi azt mondta, hogy semmi nem akadályozhat meg a munkámban, csak a börtön. Köszönjük szépen, Kasztádó képviselő. Most pedig Polcsak képviselő kapszót parancsoljon. <clears throat> Köszönöm. Azt kell mondjam, hogy aznap reggel, amikor megtudtam a választási eredményeket, nagyon jól éreztem magam, örültem a Myanmari fejleményeknek, értem azokat a kritikus megjegyzéseket is, amelyek elhangzottak, bizonyos etnikai csoportok nem tudtak részt venni a választásokon. Az egész folyamatot azonban támogatnunk kell, és támogatnunk kell a győztest, Ansan San is, aki immár felelős országa további fejlődéséért. El kell ismerni a főképviselőnek a szerepét, amit játszott a demokratizálódásban, bátorítást adott a helyi lakosságnak, támogatnunk kell tehát őket. Köszönöm. Zamekam képviselő. Lezárom a vitát, és arról tájékoztatom önöket, hogy a spanyol hatóságok arról tájékoztattak bennünket, hogy Xavier Benito Ziluagát az Európai Parlament